An bizottság egy dokumentumot juttatott el hozzánk. A 231-es szabály 4-es bekezdésenek megfelelően, hogyha 24 órán belül nincs tiltakozás, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A korrigendum megint csak megtalálható a plenáris weboldalán, illetve a jelenlegi ülés jegyző